Um, we've received a request which has been agreed by the rapporteurs that we swap round point six and point five. Oh. és hatos napi rendi pontokat felcseréljük. A hatos pontot cseré, kezeljük előbb. Elfogadjuk-e így a napi rend változtatását? Köszönöm szépen. Az elnök részéről nincsenek közlemények. Most pedig rögtön kezdjük is meg az elektronikus szavazást. Az első szavazás a büntetés végrehajtási rendszerek és börtönkörülmények címet viseli, Barbara Matera tollából. Ő nincs jelen, a vélemény megfogalmazója. Szeretne valaki szólni ezzel kapcsolatosan, ha nincs szólásra jelentkező, akkor szavazhatunk elektronikusan. Mindenki készen áll? A szavazásra? Egyes bekezdés, hetes módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva, egy hangulag. Nyolcas módosító, külön szavazás, első rész mellette, ellene. Carried second part in favour, against, that's carried. Compromise two